és helyesen gazdálkodjunk az idővel a következő napirendi pont mianmar és különösen a rohingyák helyzete témában készült el. elsőként a szerzőknek fogok szót adni a szerzők közül is elsőnek demesmaeker képviselő úrnak. képviselő úr egy perc áll rendelkezésére tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony! sajátságos helyzet van ebben az országban. Az egyik, a korszakunk egyik hőse és Nobel-díjazott, Aung San Suu Kyi, 2011-ben visszanyerte a demokráciát hazája számára. Ám megörökölte ezzel elődje koncentrációs táborait itt, és az etnikai tisztogatás gyakorlatát is. A világ keveset hall erről, a rohingya kisebbségről. Ez a muzulmán kisebbség 1982 óta, amikor elindult a, a katonai az államban, elvesztette állampolgárságát, menekülnek a szomszédos államokba, de ott sem fogadják szívesen őket, visszaélnek velük, nincs hozzáférésük az egészségügyhöz, ellátáshoz, élelmiszerhez, az emberi jogok szégyenletes megsértése folyamatos ezzel a kisebbséggel szemben, milyen Mert figyelmét fel kell hívjuk arra, hogy nem szabad az apartheid helyi rendszerét működtetnie, és a rohingya kisebbség kérdését a legmagasabb politikai szinten, Myanmarban és az ASEAN országokban napirenden kell tartani, meg kell támogatnunk az ENSZ emberjogi ügynökségét, a régióbeli menekülteket támogatandó, köztük kisebbség tagjait. És köszönöm önnek, Hautala képviselő asszony szólítom másfél percben, tessék arvoisa puhemies yksi viime vuosien parhaista Köszönöm szépen, köszönöm elnök Az elmúlt évek egyik legjobb híre volt politikában az, hogy már, nem politikai diktatúra, hanem civil társadalom lett. Nos, nagyon sok mindent várunk még azért a Myanmari kormánytól, azt várjuk a Myanmari kormánytól, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének főbiztosa jelentését, főbiztosának jelentését vegye komolyan, és a rohingák elleni diszkriminációnak vegye, vessen véget. Aung San Suu Kyi is odafigyel a rohinga lakosság véleményére. Sajnos, hogyha ez így marad, hogyha továbbra is elnyomják a rohingákat, akkor nem tud megfelelően fejlődni Myanmar a nyugati államok és Kína is szeretne kereskedelmet folytatni Myanmarral, tehát ez összekapcsolódik azzal, hogy átlátható legyen a természet. Most Korao képviselő úrra szólítom kettő percben. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Ismételten a rohinga kisebbségről készítünk egy állásfoglalást, egy év telt el előző állásfoglalásunk óta, sajnálatos mondom, még egyszer ide jutottunk, a rohinga népesség feltételei egyáltalán nem javultak, valószínűleg inkább rosszabbodtak. Hasonlatos a helyzet ahhoz, mint hogyha népírtás történne Myanmarban. Az Európai Unió szerepe lehetne erősebb, ami már a folytatott párbeszédben, de a szomszédos országokkal folytatott párbeszédben is embereket tartóztatnak le, emberkereskedelmnek vannak kitéve. 2010 óta több mint 70 ezer emberrel kapcsolatban láthatunk ilyen elnyomást, emberi jogi aktivistákkal kapcsolatban. Nos, meg kell próbálni azt elérni, hogy megváltozzon ennek a kisebbségnek a helyzete, védelmi kell, védeni kell őket, ennélkül nincs béke. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Kelem képviselő úrnak adok szót, egy perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen. Madam High Representative. Főképviselő asszony, hadd mondjam el, hogy mennyire fontos a jelenléte az ilyen emberi jogi vitákban. Nagyon fontos, hogy eljött hozzánk. A rohingya kisebbség helyzete eléggé különleges. Az ő sorsukat nem igazán értette meg senki. Nagyon hosszas, hosszú időszakon keresztül diszkriminációban éltek, de gyakorlatilag a létük forgott veszélyben, és ez elfogadhatatlan, hogy egy ilyen nemzeti kisebbséget nem ismer el az az ország, ahol ők élnek nem ismerik el őket már állampolgáraiként. Nem kívánatos személyeként kezelik őket, gyakorlatilag a kormány ugyanúgy döntött, hogy a nemzeti megbékélés egy prioritás, de mi azt szeretnénk, hogy ez megvalósuljon a gyakorlatban is, a diszkrimináció ne valósulhasson meg, adjanak nekik állampolgárságot és tartsák a jogaikat tiszteletben. Nem képviselő úr, most pedig panzéri képviselő urat szólítom egy percben szintén. Tessék. Köszönöm, elnök asszony. Eléggé világosnak tűnik a helyzet, nyilvánvaló, nem is nagyon érdemes sokszor visszatérni rá. Lépni kell, de nem csak a rohingákkal van probléma, akik nagyon borzalmas körülmények között élnek és elmenekülnek, sokan Bangladesbe, a határon keresztül, de vannak itt más problémák is, amelyekkel foglalkozni kell. El tudtam látogatni például a Miamari és Tajföldi határa, itt is problémák vannak. Szerintem több mindenre szükség van. Először is nyomást kell gyakorolni a mostani kormányra, a Miamari kormányra, amely a demokratikus átmenetben van éppen, és el kell mondani, hogy elfogadhatatlan az, amilyen körülmények között most a rohingák élnek, ez olyan, mintha apartheid lenne. Aztán felmerül bennem a kérdés, hogy például az Európai Unió egy új memorandumot köthetne, vagy erősíthetne meg Tájföld és Myanmar között, mert itt rengeteg probléma van, hogy a Tájföldre is átmennek ezek az emberek, akiknek vissza kellene térni a hazájukba. Köszönöm. Most pedig Pát képviselő urat szólítom egy percben. Thank you very much. Yeah. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt Mogherini asszony! A rohingyák évtizedek óta brutális diszkriminációt és elnyomást kell, hogy elszenvedjenek. Azok is életüket vesztik sokszor, akik Myanmarból el akarnak menekülni, a gyermekek, anyák halnak meg azért, mert nem jutnak el a kórházba, az embereketről nem készül születési nyilvántartás, és az emberek képtelenek arra szabadon mozogjanak. Ennek véget kell venni. 50 év óta először volt tapasztalható az eh, Myanmarban, hogy eh, a békés eh, államberendezkedés felé mozdultak el, tehát először, van, először fordul elő az, hogy nem katonai elnököt választottak meg, de Myanmarnak további erőfeszítéseket kell tennie, hogy ne legyenek harcok, hogy és el kell érni azt, hogy tárgyalások kezdődjenek, a rohingyáknak meg kell adni az állampolgárságokat, és az állampolgárságot és az ellenük irányuló törvényeket meg kell szüntetni. Az Európai Uniónak meg kell győzni arról a miamári hatóságokat, hogy ezzel, az ezzel kapcsolatos munkát kezdje el, ezt az asean keresztül vagy két oldalon is meg lehet tenni. Köszönöm. Köszönöm én is, és a szerzők közül utoljára Verzsia képviselőasszonyt szólítom, mint az előbb egy percben Köszönöm, elnök asszony. Még egyszer a rohangákról van szó, ez a világ legüldözöttebb kisebbsége, egymillió emberről van szó, akiknek nincs, nincs nemzetisége, nincs állampolgársága, és akiket folytonosan üldöznek, még Ausztráliában is. Az ENSZ az ENSZ biztosa is elmondta azt, hogy ennek véget kell vetni. Nagyon fontos az, hogy a demokrácia formálisan létrejött már az országban, de rendkívül de rendkívül érzékeny alapokon van, ez bármikor összeomolhat. Nagyon fontos az, hogy megadjuk az állampolgárságot, a, megadják az állampolgárságot a rohingyáknak 82 óta hontalanok. Vissza kell vonni az összes olyan törvényt, amely diszkriminatív. A, a radikális buddhizmus sajnos egyáltalán nem segít. Egy egyetlen hét alatt két mecsetet is leromboltak, egyet az ország északi, a másik déli részén. Hogyha valóban inkluzív akar lenni a Miamári parlament, akkor ebben a kérdésben mi hamarabb állást foglalkozunk. Köszönöm. Képviselőasszony, figyeljünk arra, hogy hiába beszélünk gyorsan, nem tudják fordítani a gondolatainkat most rátérünk a vezérszónoki körre swoboda képviselő úr következik egy percben tessék. pani predsedajúca tisztelt elnök asszony tisztelt főképviselő asszony! myanmarnak olyan kormánya van amelyet egy szaharov djas vezet de úgy tűnik, hogy éppen ezért mi kényelmesen hátradőlünk, de a rohingák helyzete sajnos nem javult, romlott, még mindig nincs állampolgárságuk, még mindig eltűrik a, az ember, a népírtást, még mindig halálos fenyegetettségben élnek, még mindig nem engedik meg a rohangáknak, rohingáknak, hogy több gyermeket hozzanak világra, hogy nehogy túlságosan megnőjön ez az etnikum. Az Európai Uniónak egyértelműen el kell mondania, hogy elfogadhatatlan, hogy egy etnikummal így bánjanak, ezt nem toleráljuk, a népírtást nem toleráljuk, az emberkereskedelmet sem. Most pedig Anna Gomes képviselő asszony következik, egy percben képviselő. Também eu sou da senhora Mogherini e por estar hoje aqui neste debate de urgências de direitos humanos. O novo governo civil... Köszönöm szépen Ebben a témában többen is szólnak. A demokratikus választások után nekem ad megadatott az a lehetőség, hogy a megfigyelő bizottság tagja legyek. Ebben a parlamentben is ellátogattunk az országba, és nagyon örültünk annak, hogy a demokrácia kiépítésére sor kerül, egy fontos lépés következett be. Azonban a küzdelem a kisebbségek ellen tovább folytatódik, de ezeket a kisebbségeket be kellene integrálni a társadalomba. Minden vezető, a aki nacionalista, aki gyűlöletet, idegen gyűlöletet terjeszt, el, bíróság elé kellene, hogy álljon. És természetesen Aung San Suu Kyi-nak is megvan a saját felelőssége, mert ő ennek a kormánynak az egyik tagja. És világosan kellene fogalmaznunk azért, hogy a rohingyákat megvédjék, meg kellene könnyíteni a hozzáférést a nemzetközi szervezetek számára Rakin államhoz. Nem kellene állandóan a kormány, Burma kormányára nyomást gyakorolni, milyen már kormányára, hanem a többi országgal is fel kellene venni a kapcsolatot, ahol Rohingya. Marias képviselő úr következik egy percben Köszönöm szépen, elnök asszony. Én támogatom a közös állásfoglalást. Én is aláírtam ezt. Az emberi jogok megsértése Myanmarban már régóta tapasztalható, erővel lépnek fel a rohingya kisebbséggel szemben. Az áldozati helyeken is tömeges letartóztatások történnek a szabad mozgásukat korlátozzák. Ezek mindennapi események Myanmarban. Nagyon sok rohinga menekült van, akik táborokban élnek, menekült táborokban, vagy más országokban nem férnek hozzá humanitárius segélyhez, még ahhoz a kevéshez sem, ami a régióban elérhető. Aztán ott vannak az úgynevezett csónakosok is, akik a biztonságot keresik. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a miamári hatóságok a humanitárius segély eljutását lehetővé tegyék az országra. És... Viselő úr következik. Alta a tragédia Köszönöm szépen. A Rohingya menekültek tragédiája Myanmarban olyan dimenziókat öltött, hogy mindannyiunk számára nagyon komoly kérdésé vált ez. Magunkba kell fordulnunk, egyértelmű, hogy a Myanmari hatóság üldözi a rohingya kisebbség tagjait. Sokan szeretnének is, sokan szeretnének um, elmenekülni az országból, férfiak, nők, gyermekek, sokszor sajnos az emberkereskedők hálójába kerül, és a helyzetük még nehezebbé válik, nagyon sokakat meg is ölnek. Az iszlamofóbia hullám egyre jobban eléri Európát, de azt hiszem, hogy most nagyon fontos az, hogy az európai hatóságok konkrét kezdeményezéseket tegyenek, hogy meggyőzzék a Myanmari kormányt arról, hogy számukra előnyös az, hogy a rohi... Tarabella képviselő urat szólítom, egy percben képviselő úr. Madame la Présidente, Madame la Haute Représentante. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen. Eh, főképviselő asszony, egy évvel ezelőtt már beszéltünk arról itt a tisztelt házban, hogy a rohingák helyzete mennyire súlyos Myanmarban. Sajnos továbbra is beszélnünk kell erről, körülbelül egy millió rohingát illet, eh, érint ez, és még több százezer rohinga van a különböző táborokban. Sajnos előrelépés nem történt az új demokrata barát kormány alatt sem. Az ENSZ egy nagyon kritikus jelentést szerzett, vagy írt Miamárral kapcsolatban, a rohingák továbbra is üldöztetésnek vannak kitéve. Szeretném, hogyha a délkelet ázsiai országok egyesülnének, és a, ezen kisebbség körülményeit mindenképpen javítsák. Sajnos nagyon sok rohingának nincsen állampolgársága. Sajnos most más nincs hátra, mint hogy nyomást helyezzünk, nyomást gyakoroljunk a Miamari kormányra. Páncéri úr említette, hogy erről egy memorandum understanding-et kell írni. Átérünk a spontán hozzászólásokra. Két képviselőnek adok szót. Pospisil képviselő úr az első. Mr. Pospisil. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem se přihlásil. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én ö hónapokkal ezelőtt is felszólaltam ebben a témában, amikor bíráltuk a rohingya kisebbség helyzetét Myanmarban. Sajnos azóta nem javult egyáltalán a helyzet, ezért szeretném támogatni azt, amit már képviselőtársaim elmondtak, a rohingyákat megbosszatták állampolgárságuktól, azzal járó minden joguktól, sem orvosi ellátást, sem, sem egyéb ellátást nem kapnak ebben az államban. Nagyon szomorú helyzet ez, hiszen a Nobel-díjazott államelnök felelős a kormány működéséért, és mindeközben nem javult a muzulmán kisebbség helyzete, súlyos és szomorú helyzet, ezért kell elfogadjunk még egy állásfoglalást, és felhívni a demokratikus kormány figyelmét erre a tartalatlan helyzetre. Aung San Suu Kyi is beleértve a vezetésbe, mert nem lehet demokráciának nevezni ezt az országot különben. Hogy foglaljanak helyet, az utolsó hozzászólás következik. Kukán képviselő úrnak adok szót. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony. Többször, több alkalommal üdvözöltük azt a tényt, hogy hatalomváltás történt Myanmarban, Remélem, hogy ezek a változások valóban javítják minden állampolgár helyzetét ebben az országban. Így módon meg kell vizsgáljuk a kisebbségek helyzetét is. A rohingya emberek elleni üldöztetés régi története tekint vissza Myanmarban. Az elmúlt években több menekült hullám hagyta az országot, illetve az országon belül is többen arra kényszerültek, hogy elhagyják az otthonaikat, emberi jogsértések, üldöztetés, diszkrimináció áldozatai ezek az emberek. Az egyik legüldözöttebb kisebbség az egész világon a rohingya, a Myanmari kormány tiszteletben kell tartsa ezeknek az embereknek a jogait. És ez érvényes a régió más országaira is. Tudnék, a szomszédos országok a térségben nagyon sok rohingya kisebbség menekültet kell, hogy befogadjanak, és a védelmüket garantálniuk kell. Köszönöm képviselő úr. Régi hosszú történet, van-e biztató befejezése, megnyugtató megoldás? Kérem képviselőtársaimat, hogy hallgassuk meg a főképviselő asszony, és arra kérem önöket, hogy sokkal csendesebben tegyék ezt. Alelnök asszony, öné a szó. Thank you, no, Köszönöm szépen nincs is szükség arra, hogy mindenki csöndben legyen, csak foglaljanak helyet. Először is én azt láttam, hogy mindenki, aki e, ebben az eszmecserében részt vett, e, elismeri, látja, hogy az Európai Uniónak különleges a szerepe. Mi nemzetközi megfigyelők vagyunk, e, egyrészt a tűzszüneti megállapodást is figyelemmel kísérjük, ami a különös szerepünket adja és más különböző témákkal is foglalkozunk. Többen említették, hogy egyfajta történelmi lehetőség van itt a kezünkben az új kormányjal, és valóban sok különböző területen együttműködünk a kormányjal. A szegénység csökkentésétől kezdve a migráción át, egészen nyilvánvalóan a rohinga kisebbség helyzetéig és a Mielmári elnökkel én az ASEAN csúcson, a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének csúcsértekezletén találkozni fogok nem sokára és ez is a kötelezettségvállalásainknak a része egyébként, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsunk. Rakhine államban, ahol a rohingák többsége lakik, komoly a helyzet, és általában az eszmecserénket mindig ennek az államnak a helyzete dominálta. Az EU Myanmari emberi jogi párbeszéden, ahol az ENSZ emberi jogi főbiztosa is ott van, és ugye most Stavris Lambrinidis is itt van, ő is ellátogatott Rakine államba tehát nem csak az ENSZ, hanem a mi képviselőnk is ott volt, és hangsúlyozta, hogy szükség van az emberi jogok helyzetét javító intézkedésekre. Több állásfoglalást készített az Európai Parlament is, az ENSZ közgyűlése is, illetve az ENSZ emberi jogi tanácsa is odafigyelt erre, és az állásfoglalásaiban hangsúlyozta az emberi jogok helyzetét. Meg szeretném köszönni a kollégáknak, hogy megemlítették azt a tényt, hogy az Európai Unió nem csak kulcsfontosságú politikai tárgyaló volt a témában, hanem a rohingáknak humanitárius segítségnyújtást is adott 2016-ban több mint 7 millió eurót, ez azt jelenti, hogy a, a miamári humanitárius források 67%-a Rakine államba irányul. Fejlesztési együttműködést is folytatunk, amely a rohingák kisebbségnek kedvez, támogatjuk különösképpen az oktatási segítségnyújtást, tehát hogy a gyerekek iskolába járhassanak, de a szegénység csökkentését is támogatjuk. A Miamari kormány tisztában van azzal, hogy mennyire súlyos a helyzet, és mi mindig gondoskodunk arról, hogy a kormány továbbra is elkötelezett legyen abban a szándékában, hogy javítsa ennek a kisebbségnek a helyzetét. Aung San Suu Kyi most próbál azon dolgozni, hogy a helyzetet javítsa. Egy bizottságot vezet, amely pontosan ezzel foglalkozik, békét, stabilitást és fejlődést hoznak a régióban. Az állampolgárság a kapcsolatos folyamatot indítottak, hogy a hontalanság problémáját kezeljék, de hát nyilván ez, ehhez a munkához sok időre van szükség, és a mi folyamatos támogatásunkra. Úgyhogy egyre intenzívebbé válik a kapcsolatunk Myanmarral, segítjük ezt az államot abban, hogy megoldja a problémákat. Közösen egy közös közleményben június elején fogadtuk el ezt a stratégiát, és a tanácsi következtetéseket pedig néhány héttel ezelőtt fogadták el a külügyminiszterek. Arra bátorítjuk a kormányokat, hogy hiteles akciótervet fogadjanak el, a Myanmari kormány is hiteles lépéseket tegyen, és inkluzív módon járjon el. Nem lesz valódi, stabil béke Myanmarban és megbékélés az országban, hogyha nem történnek meg ezek a lépések, és elnök asszony azzal fejezem be, hogy a megbékélés és a béke folyamat történelmi folyamat Myanmarban, és ennek valamennyi vallási és etnikai kisebbségnek része kell, hogy legyen, és az EU ezt támogatja. Köszönöm. Szépen alelnök asszony, és elnézést kérek öntől, hogy nem sikerült csendesebb környezetben elmondani a beszédét még ezt gyakorolni fogjuk hogy hogy kell megérkezni. tájékoztatom képviselőtársamat hogy a vita lezárásához hét állásfoglalási indtványt kaptam és ezzel a vitát le is zárom. még egy tájékoztatás a szavazásra a mai napon fog perceken belül